Pan przewodniczący! Az elnök. So you're right. Yeah. yeah. Um, let me start from, from the short. Engedjék meg, hogy egy rövid bejelentéssel kezdjem. Erőteljesen elítélem a koreai demokratikus köztársaság támadását a dél-koreai sziget ellen, Yinpyang ellen. Rendkívül aggasztanak a mai napi események a koreai félszigeten. Az erőszak és a katonaság bevetése semmiféle megoldásra nem vezet, és az emberi életek elvesztését el kell kerülni. A koreai félsziget érdekében és az egész térség érdekében az északnak és a délnek erőfeszítéseket kell tenni, hogy fenntarthatóan bizalmat teremtsen. Ezért mindjunk elnök úr visszatérését üdvözöljük, hogy a dél-koreai kormány elkívánja kerülni a helyzet még rosszabbra fordulását. A, demo- a Korea Demokratikus Köztársaságot felszólítom arra, hogy azonnal állítson le minden ellenséges fellépést, és tartózkodjon minden olyan tevékenységtől, amely a helyzet további elmérgesedésére vezetne. A megállapodást a Koreai Demokratikus Köztársaságnak mindenféleképpen tiszteletben kell tartania. Most pedig rá